Okay, guten Tag. Jó napot kívánok! Megkérem a már jelenlévő kollégákat, hogy foglaljanak helyet. A munkatársakat pedig kérem, hogy odakint folytassák a beszélgetést. Madame Bennerapatú, kérem, köszönöm szépen. Most pedig az első napi rendi pont következik. Skir, Skuria úr ma nem tud jelen lenni. Nem, bocsánat, holnap nem tud jelen lenni, holnap délelőtt. Tudnélik a libében kell szavaznia, ezért azt kérte, hogy az ő pontját előre hozzuk, napi pontját. Kosta képviselőtársunkkal ezt egyeztettük, vagyis a 8-as, 9-es pontot felcseréljük. A második napi rendi pont Cseh, észt, lett, máltai és svéd tolmácsolás nincsen, ezen túlmenően pedig interneten közvetítjük, mindig a bal oldali gombot nyomják meg, hogyha azt akarják, hogy lássák önöket. Hosszú idő után Nelly Krösz újra itt van a körünkben, a digitális agenda felelőse a bizottságon belül. Ez az első napi rendi pontunk is. Biztos asszonynak sajnos 4 óra 30 felé, nem, még korábban, 4.30? negyed, negyed ötkor kell mennie, fél ötkor találkozik a sport és kulturális miniszterekkel, elmúlt héten akartak már ülésezni, de a csúcs miatt nem átrakták erre a hétre. Akkor lerődítem, meg is adom a szót a biztos asszonynak parancsoljon. Vielen äh, Dank, Frau äh, Vorsitzende. Köszönöm szépen. Örülök äh, annak, hogy újra megragadták a kezdeményezést, hogy meghívjanak a szakbizottságukba, hogy felfrissítsem a munkájukat, új információkkal lássam el önöket. Világos és nem új vonal, hogy új dolgokkal, nehézségekkel szembesül, a versenyképesség hiánya, stb. a munkanélküliség, stb. Európa. Role to play. Rendkívül fontos szerepet kell Európának játszania, a kultúra segít a társadalomnak. Elősegíti a befogadást, az oktatást és magát a demokratikus szabadságot is. De egyben, elnök asszony, támogatja a gazdaságunkat is. Eléggé nagy mértékben a kreatív iparágak több mint 5 millió munkahelyet jelentenek, és 2,6%-át teszik ki az EU GDP-jének. Ha megengedik, Ma három fő területről szeretnék beszélni, amelyben az én portfólióm érdekes lehet az önök szakbizottsága tagjainak, és szeretném az önök véleményét három konkrét kérdéssel kapcsolatban megismerni. Először is, hogyan tudja az internet támogatása elősegíteni, hogy a kreatív ágazat felvirágozzon. Másodszorban, hogyan tudjuk az EU-n belül és kívül a médiaszabadságot és a pluralizmust támogatni, harmadsorban pedig, hogyan lehet erős digitális infrastruktúrát és keretet kialakítani mindezekhez. Először is egyre több aspektus az életünknek internetre kerül, szórakoztatás, kultúra, kreativitás is ide tartozik. Vannak lehetőségek és kihívások a digitális forradalom miatt a kulturális ágazatban. Erről már beszéltünk, például az Európeána, asszony, nagyon nagy potenciált jelent abban, hogy széleskörű hozzáférést, széleskörű hozzáférést biztosítson a digitális kulturális tartalomhoz, de további erőfeszítésre van szükség, hogy még hozzáférhetőbbé tegyük ezt a tartalmat, és valóban még mindig vannak olyanok, akik nem tudják, hogy miről szól az Európeána. Egy másik terület a film örökség kérdése, ahol szintén sokat kell tennünk. Harmadik végrehajtási jelentésünk, amely nem soká esedékes, azt mutatja majd, hogy az európai filmörökség 85%-et már nem forgalmazzák, és ezért nem hozzáférhetőek. És 98,5%-uk pedig nem digitalizált. Tehát továbbra is filmtekercsekben található, filmdozókban található, ahelyett, hogy interneten mindenki számára hozzáférhető lenne. És a könyvekről is beszélhetünk. Idén júniusban az elektromos könyv érték lánc fő szereplőit hívtuk meg, hogy megbeszéljék a lehetőségeket és az akadályokat a területen. Akik jelen voltak, elmondták, hogy nem szabad, hogy területi határok, platformok és eszközök között bármilyen akadályok legyenek az elektromos könyvek megvásárlásában, és ez valóban áttörést jelentene a mi belső piacunk szempontjából is. Ami az audiovizuális szektort illeti, Boris úr jelentése az AVMS irányelvről elkészült, köszönjük ezt. Nagyon fontos politikai célkitűzéseket védünk meg, például a gyermekek védelmét, ugyanakkor szabadon áramoltathatjuk az audiovizuális szolgáltatásokat. És egyre több média kerül internetre, Egyre több az olyan eszköz, amely az internetet például a sugárzáshoz köti, és ezért az okos televízió, a smartphone, az okos telefonok is elterjedőben vannak, de ennek gazdasági, technológiai és jogi következményei is vannak. Jövőre tervezünk egy zöld könyvet az okos televízió területén, és köszönjük Kamerevert kollégának, hogy elkészíti a jelentését, amit nagy érdeklődéssel várunk. Az biztos, hogy az internet egyre több területen jelent változást, és ez igaz a média területére is, ezt nem tudjuk leállítani, ez elkerülhetetlen. De hogyha ezt nem sikerül helyesen megoldanunk, akkor a globális partnerekhez képest lemaradunk, és ez veszteség lesz a polgárok, a demokrácia és az európai médiágazat szempontjából is. Tehát élni kell ezen lehetőségekkel. Ez volt a jelentés üzenete, amelyet a Media Future Christian van Tillo elnökletével meghatározott. Különböző ajánlásokat fogalmaztak meg arról, hogy hogyan lehet ezen előnyökkel élni. Ez az első olyan csoport, amelyet az én aktív tevékenységem során akitől azt hallottam, hogy azt kérdezte tőlünk, hogy lehetséges-e a határidő előtt bemutatni a jelentésüket. A, mi a fórum ajánlásait illeti, közelíteni kell az online és az offline áfa áfa százalékokat, és Európai Uniós szinten kell a mikrofizetések rendszerét bevezetni, még akkor is, ha csak eurót ke, egy eurót kell fizetni, ezt meg kell könnyíteni interneten keresztül. És tudom, hogy Fantillo úr szeretne a döntéshozókkal beszélni ezen ajánlásokról. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet megfelelő keretet kialakítani a digitális korban ezen területre. Hogyan lehet például indokolni azt, hogy kevesebb áfát fizetünk egy kinyomtatott újság után, mint hogyha ugyanazt az újságot digitális formátumban töltjük le. Mit szeretünk jobban? Az iPad-et vagy a nyomtatott újságot? És itt napi szinten beszélünk arról, hogy melyik eszközt, melyik médiumot szeretjük jobban, az biztos, hogy mostanra már mindkét megoldás mainstreamnek számít hogyan indokoljuk meg azt, hogy kevesebb áfát kell fizetni a nyomtatott újság után, mint egy ö, digitális ö, újság után. Én ezt senkinek nem tudom megmagyarázni. Ugyanaz a tartalom, más formátum, más áfakulcs. Itt a tartalomról, nem pedig a formáról beszélünk. Nem fizetünk magasabb áfakulcsot, hogyha mondjuk ezüst színű papírba csomagolták be azt az adott ajándékot, vagy aranyszínűbe. Nézzük meg a szerzőjogokat. Egyrészt tudom, hogy mennyire aggódik az önök szakbizottsága, amiatt, hogy nagy tömegekben szegik meg a szerzői jogokat kereskedelmi értékesítési szinten. Egyetértek ezen agályokkal. A mostani rendszer nem fenntartható, és az egyre komolyabb fellépés ez ellen mindenképpen kívánatos, és mi is láttuk, hogy az aktával kapcsolatban mi történt. Az biztos, hogy ezen a területen nagyon sok mindent kell tanulnunk. A kérdésem az, hogyan tudjuk megkönnyíteni az online tartalom hozzáférését, azt, hogy a szerzői jogok rendszerét a digitális korhoz igazítsuk, és hogy a szerzők a lehető legtöbb lehetőséggel élhessenek az internetes lehetőségek közül. A második prioritásom az ágazaton pedig a média szabadság és pluralizmus védelme az EU-n belül és kívül. Ezen kérdésekről nagyon komolyan beszéltem legutóbbi látogatásom során Azerbajdzsánban, Bakuban. Az elnökkel is felvetettem ezt a kérdést. A szólásszabadság nagyon fontos emberi jog, nem kell ezt elmondanom az önök körében, ez az egyik fő elve a demokráciának Ugyanakkor a szólás utáni szabadság is nagyon fontos, és én egyértelművé tettem az azerbajdzsáni látogatásom során, hogy itt külön kérdésről van szó. A szólás utáni szabadság, hogyha nem kerül betartásra, akkor nincsen igazi szólásszabadság. És azt gondolom, hogy a szakbizottság tagjai, akik velem voltak a látogatás során, során egyetértettek velem. A médiaszabadság kérdését nem lehet a digitális menetrend többi kérdésétől elválasztani, ez nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Egyértelmű, hogy az internet egy új szabadság határ, a pluralizmus új határa. A Malala Yousafzai blogger arra emlékeztet engem, hogy hogyan tud egy fiatal lány a talibánok ellenében kiállni és az egész világnak elküldeni üzenetét. Természetesen a médiaszabadság és a pluralizmus is az, EU belül, az EU-n belül is kihívások. Látjuk, hogy nagy figyelmet kapott Magyarország és Bulgária esetei, de valójában nagyon sok tagállamban élő kérdésről van szó. Nézzük meg a Levezen kérdését Nagy-Britanniában vagy egy görögországbeli újságíró letartóztatását, vagy a portugál állami televízió kérdését. Hogyan reagálunk mi erre? Például Magyarország esetében az EVMS irányelv eszközeit használtuk, és politikai nyomást gyakoroltunk. Tettük ezt Bulgáriában nemrég. Megtettem ezt korábban is, és hogyha szükséges, akkor meg fogom tenni a jövőben is, hiszen itt a hitelesség a tét. Bakuban is azt gondolom, hogy nem igazságos, hogyha az EU-n belül ezért kiállok, akkor az EU-n kívül is ugyanezt megteszem. Tehát a szólásszabadság és a szólás utáni szabadság kérdéseit mindenhol meg fogjuk védeni. A jogi végrehajtás nélküli politikai kérdés fontos kérdés. Az EU hatásköre itt korlátozott, és erről tudok. A magyar vitát megéltük, és láttuk, hogy milyen korlátai vannak annak, hogy mi az, ami itt a tét, és az EU-nak milyen hatáskörei vannak. Konkrétan hogyan lehet a média szabadságot és a pluralizmus. megvédeni. Ez nagyon fontos kérdés, az egyik legfontosabb kérdés, ami a demokrácia sarokköveit illeti. Fire Ficker Freiberger professzor fogja a jelentését nem soká bejelenteni, és remélem, hogy ez nagy előrelépés lesz egy tágabb vita kérdésében. Tehát megismétlem most a kérdésemet, amit már idén korábban is feltettem, többet kell tenni ezen a területen. Hogyan tudunk előrelépni? És hogyha igen, akkor kinek kell többet tennie, és milyen eszközöket kell használnia? Hálás vagyok a szakbizottság eddigi munkájáért, és szeretnék a jövő év elején önökkel, minnyájukkal, a tagállamokkal és az érintettekkel egy vitát lefolytatni arról, hogy hogyan lehet a mandátum, a Barosszó bizottság mandátuma vége előtt még előrelépni. A harmadik kérdés az általában a digitális menetrend kérdése, amiről beszélni szeretnék. Egyrészt meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk támogatni a kreatív iparágat. Megnézhetjük ezeket alágazatonként, film, könyv, tévé és a többi de úgy gondolom, hogy ez nem elég önmagában. Nagyon sok területen a legjobb módja a kreatív iparág támogatásának, hogyha digitális infrastruktúrát hozunk létre. Hálózatokat, kereteket, amelyek a digitális társadalmat támogatják. És az infrastruktúra feltétellével rendkívül nagy innovációt tudunk létrehozni. Ez ugyanúgy igaz erre az ágazatra, mint másokra. Hogyha megnézzük, hogy mi az önök kedvenc filmje, kedvenc könyve vagy zenéje, hogyha ez egy fiók mélyén van elzárva, ahhoz képest óriási nagy különbség, hogyha egy nagyon gyors hálózaton keresztül ez a világon bárhol, bárki számára gyorsan lekérésre hozzáférhetővé válik. Ez óriási nagy előny lenne mind a kreatív ágazat, mind a polgárok számára hiszen a digitális egységes piac innentől valóban konkrét témává válik a polgárok között. A Media Futures Forum egyértelmű volt abban, hogy meggyőző erejű és elég gyors hálózatra van szükség a média ágazat támogatására, és azt gondolom, hogy ez más ágazatra is igaz. De tovább lépnék, hiszen a széles sávú hálózatokon túlmenően megfelelő keretekre is szükség van. A keretek bizalmat építenek, és ezzel a cloud computing kapcsolatos korlátokat lehet leépíteni, és így új internetes otthont adunk az egységes piacunknak is és ezzel jobb internetet tudunk a gyerekeinknek is kialakítani azért, hogy biztonsággal és megfelelően tudják a gyermekeink is használni az internetet. És valójában ezen ülésem után az Education, Youth Culture and Sports tanácsra fogok elmenni, ahol ezen kérdésről fogunk beszélni. Ezen kívül a keret el egyszerűbben hozzáférhetővé válnak az internetes tartalmak. Azt gondolom, hogy az engedélyezési szabályok kialakítása jó első lépés, de más sürgős kérdésekkel is foglalkoznunk kell, például hogyan lehet megkönnyíteni a hozzáférést az audiovizuális művekhez interneten, határokon átnyúló jelleggel. Azt gondolom, hogy moderniz, modernebb és kevésbé ö, felszabdalt ö, szerzői jogi keretekre van szükség. Ezért szükséges volt a digitális menetrend kialakítása Európa számára. Akkoriban, amikor ez megszületett, nagyon nagy előrelépés volt ez Európában. Ami pedig a hátrányos helyzetű csoportok közötti használatát illeti az internetnek, ez rendkívüli módon előre től. 2011-ben 95,7%-a ezen háztartásoknak rendelkezett szélessávú internettel, és új generációs hozzáféréssel a háztartások 50%-a rendelkezett. Az európaiak tehát egyre inkább látják a gyorsabb hozzáférés előnyeit, és csatlakoznak az internethez. A digitális menetrend felülvizsgálata fontos, hogy a legfőbb kérdésekre koncentráljon a digitális gazdaság kérdésén belül cloud computing, internetbiztonság, vállalkozás és készségek, online tartalom és szolgáltatások, fejlesztés és innováció. A Connected Europe Facility segítségével javasoltunk ezzel kapcsolatos célkitűzéseket. Először is ösztönözni kell fontos magánfinanszírozást, és 45 millió háztartást kell szélessávú internetes hozzáférés kell számokra felkínálni, és Kínában 36 millió háztartást fognak csak idén csatlakoztatni, úgyhogy mindenképpen sürget az idő. Biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő ö, színvonalú szolgáltatásokat lehessen nyújtani, hiszen nem elég a tartalmat, a szolgáltatásokat is megfelelő szinten kell biztosítani, és a kulturális szolgáltatásokat is ide kell érteni, például az Európeánnak kérdését is. És őszintén remélem, elnök asszony, hogy az önök szakbizottsága támogatja a Connecting Europe Facility javaslatot, és biztos vagyok benne, hogy felismerik, hogy digitális szükségességről van szó, és itt lépnünk kell. Nagyon hálás vagyok ezen támogatásukért. Harmadik és végső kérdésem tehát részemről a következő. A döntéshozók felé. Hogyan tudunk együttműködni azért, hogy megmutassuk a döntéshozóknak azt, hogy gazdaságilag rendkívül fontos beruházásról van szó? Hiszen a kulturális és a kreatív ágazatot és minden más ágazatot akkor tudjuk a legjobban támogatni, hogyha összekapcsolt, versenyképes kontinenst építünk. Köszönöm. Komisárin, Köszönöm szépen. Biztos asszony, eléggé rohant a biztos asszony, remélem, hogy sikerült mindent tolmácsolni is. Egy nagyon nehéz fejezetről van ugye szó, amelyet nyilván nem ön egyedül kezel, Bárnyé úr is érintett ebben a dossziéban, Vaszilió asszony is részint. Önöknél is legalább olyan nehéz a munka, mint nálunk, elég nehéz elhatárolódni is egymástól különböző területek tekintetében, de együttműködni is ezzel egy időben. Köszönjük szépen, most először kérném a kollégákat, hogy szóljanak hozzá, Hírs asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, köszönöm önnek, hogy eljött ma hozzánk. Azt hiszem, olyan témák vannak a napi rendünkön, amelyek nagyon izgalmasak, a digitális menetrend kapcsán néhányat említett is közülük. Két kérdésem van. Először is, a csatlakoztatott tévé, hibrid tévé, okos tévé lenne az, amely érdekel engem elsősorban. Központi kérdéseket kell feltennünk maguknak, magunknak ennek kapcsán. Egy ilyen csatlakoztatott hibrid készülék esetében a gyártó az, aki meghatározza a beállításokat, vagy a szolgáltató, ő mondja meg, ő határozza meg, hogy milyen tartalmakat nézhet a néző. És itt van a különböző médiumok egyenjogúságának, egyenlőségének kérdése és internet, televízió, rádió, mi a helyzet a gyermekek, fiatalok védelmével, hogyan néz ki az ütemterv a többi biztosal való együttműködésben is. 2014 előtt, az európai választások előtt még sikerül mindezt le tudnunk ezt a dossziét lezárnunk, hiszen úgy gondolom, hogy a bizonytalanság bizonytalanságot és tervezési bizonytalanságot jelent a kreatív területek szolgáltatá- iparág számára is, és azt hiszem ez semmiképpen sem <clears throat> kívánatos. A másik kérdésem Magyarországra vonatkozik. Érdekelne, hogy mi a helyzet Magyarországon jelen pillanatban a média szabadság területén. Javult-e a helyzet, vagy szükséges-e, hogy még erősebben politikailag tevékenyé váljunk? Köszönöm. Köszönjük szépen, Marie Teréz. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném őszintén megköszönni biztos asszonynak a fellépését, ami a széles körű hozzáférés mindenki számára hozzáférhetővé akarja tenni az összes tagállam polgárai számára. Azt szeretnénk, hogy minden európai polgárnak lehetősége legyen arra, hogy internetre kapcsolódjon. Senkit sem szabad kizárni ezen technológiai előrelépésekből, amely mindenféle területen előrelépést jelent a polgároknak. A kulturális területen is a kulturális műveket kell így felszabadítani. Az Európeánáról beszélt biztos asszony, és az internetes hozzáférés az audiovizuális tartalmak felé valóban rendkívül nagy előrelépés és lehetőség. De figyelmeztetni kell az európai polgárokat arról, hogy ezek milyen veszélyeket jelentenek. A múlt héten plenárison megszavaztuk Kosta asszony jelentését a gyermekek védelmével kapcsolatban a digitális világban. Biztos Támogatnunk kell az erőfeszítéseket, amelyekkel megvédjük a gyerekeket ezen a területén, és azt gondolom, hogy a figyelemfelkeltés és a médián keresztüli ö, oktatást ö, támogatni kell. Az Európai Uniók ezt nem csak a védelem területén kell elvégezni ezt a feladatot, hanem a promóció és a támogatás ö, fontos a digitális korszakban azt gondolom, hogy ezt a területet mindenképpen fel kell mérnünk. Általában véve azt gondolom, hogy az Európai Uniónak koordinálnia kell az erőfeszítéseit a polgárok védelmében, az internetet használó polgárok védelmében. Természetesen figyelembe kell mindig venni az egyéni jogok védelmét és a média jogok védelmét. A különböző aspektusok között meg kell találni az egyensúlyt, és a szerzőjogok kérdéséről is beszélni kell. Ami pedig a digitális média kérdését illeti, azt gondolom, hogy be kell vallani, hogy vannak nehézségek, a szerzőjogok kérdésében vannak viták, ami az áfa, a kulturális internetes javak áfa kulcsát illeti, nagyon konkrétan bemutatta ezt a kérdést. Az egyes tagállamokban eltérések vannak a rendszerek között, és fennáll a veszélye, hogy egyensúlytalanság alakulhat ki egy szereplő előnyére. Ezzel foglalkoznunk kell. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Európai Unió nyelvi sokszínűségét figyelembe kell venni, és emiatt a jogszabályokat is ehhez igazítani kell. Ami a nyelvi és kulturális sokszínűséget illeti, ez mindenképpen előny Európa számára, ettől lesz annyira egyedülálló Európa, úgyhogy mindenképpen oda kell erre figyelnünk. Biztos asszony feltette a kérdést, hogy mit tehetünk mi. Azt gondolom, hogy meg kell határoznunk, hogy milyen szerepet adunk, ad, akarunk adni az Európai Uniónak az egyre nagyobb hozzáférhetőség jegyében. Milyen akadályok vannak, hogyan lehet ezeket felszámolni, ezen kérdésekre kell választ találnunk. Vannak jogalkotói eszközeink, de vannak promóciós eszközeink, programjaink a Kulturális Szakbizottságban, most foglalkozunk a következő finanszírozási időszakkal 2014-2020 között. Itt az idő, hogy bevegyük ezen eszközöket és ezeknek a finanszírozását azért, hogy az internetes hozzáférést nagyobb térben tudjuk előre hozzáférhetővé tenni. Köszönöm. Madame Kamaivet. Madame Kamaivet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Krósz biztos asszonynak is az elmondottakat. A Connected TV-vel kezdeném. Nem lesz itt, amikor én az első felvetéseimre javaslatot teszek, vagy röviden bevezetem ezeket. Csak annyit tudok előjáróban mondani, hogy jó dolog az, hogy egy zöld könyvet készít elő az Európai Bizottság, de azt is kérem, hogy ne várjanak túl sokáig az intézkedésekkel, amelyekre javaslatot kívánunk tenni hiszen tudjuk, hogy teljes sebességgel folyik a változás, a fejlődés, és hát politikailag mindig van némi veszély, hogy lemaradunk a technológiai fejlődés mögött, és nem vagyunk elég gyorsak, és gyakorlatilag a tény, tények határozzák meg a szabályokat, és mi nem igen tudunk beavatkozni vagy korlátozni bizonyos negatív jelenségeket, ezért közösen gondoskodnunk kell arról viszonylag gyorsan, hogy hol kell megfelelő szabályokat alkotni a Smart TV-re, az okos TV-re, a Connected TV-re, hogy a versenyképességet biztosítani tudjuk, és a jövőképességet megteremtsük. Ennyit szerettem volna most egyenlőre ehhez mondani. Ön beszélt az internet szabadságáról is hosszasan. Ebben az összefüggésben szeretnék egy állásfoglalásra emlékeztetni, amit elmúlt héten a plenárison fogadtunk el nagy többséggel, a Dubai kommunikációs konferenciával kapcsolatban és hát egyértelműen kifejtettük az aggájainkat, hiszen olyan javaslatok születtek itt például Oroszországból származóan, vagy az arab államokból származóan, amelyek az internet szabadságát jelentősen korlátozni tudnék, tudnák. Ezért azt kérem, Krósz asszony, hogy az Európai Bizottságban a kollégáival együtt a tagállami szinten is, akik a tárgyaló felek a konferencián, bevonásával dolgozzanak, és igyekezzenek megakadályozni ezt a fajta tendenciát. Azt gondolom, hogy egy ilyen szinten, nemzetközi szinten nem tudjuk elfogadni az internet szabályozását ebben a mélységben, ezt az állásfoglalásunk egyértelműen kifejti, ezért külön kérem, hogy a bizottsági kollégákkal együtt, a többi biztossal együtt lépjenek fel a tagállamok szintjén, hogy ne szülessenek olyan tények, ezen az Dubai konferencián, amelyekkel mi itt Európában nem tudunk boldogulni, együtt élni. Ez egy fontos dolog. Tehát ön azt mondta, hogy valamennyien tanultunk az aktából, én csak bízni tudok abban, hogy nagyon, hogy, hogy valamennyien tanultunk az aktából, hiszen az internetről folyó viták során újra és újra felismerhető a tendencia, hogy szabályokat kell alkotnunk, szabályoznunk kell, ellenőriznünk kell a, az internetet, azt hiszem, hogy itt egy nagy veszéllyel szembesülünk, amitől libabőrösi válik a hátam időnként, mert egyszerűen azt gondolom, hogy alapvető szabadságjogok korlátozásával akarnak itt foglalkozni. Vonatkozik ez a kommunikáció szabadságára, vagy az emberek információs önrendelkezésére, de a média pluralizmusa, a sokszínűsége, a tét ezen az oldalon. Tehát a kérdés az, hogy az emberek kommunikációs áramait mennyire akarjuk ellenőrizni, és azt gondolom, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket, hanem az internet adta lehetőségeket, szabadságokat továbbra is biztosítsuk, és nézzünk arra, figyeljünk arra, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki. Persze a szerzői jogokat figyelembe kell venni, tehát a felhasználók szerepelnek az egyik oldalon, másrészt pedig a jogtulajdonosok is érdekeit is figyelembe kell venni egy észszerű egyensúly keretei között, anélkül, hogy egy teljesen ellenőrzött teret hoznánk létre, amikor egyszerűen nyomon követhetővé válik, hogy ki mit mikor mikor, hol keresett az interneten, azt gondolom ezt tényleg nem tehetjük meg. Aztán még valamit szeretnék elmondani az audiovizuális tartalmak hozzáférhetővé tételével kapcsolatban. Idén igyekeztünk az árva művekre vonatkozó irányelvvel idén már lépni ezen a területen, de el kell, hogy mondjam, ez a helyes irányba tett lépés volt, de nem volt elég bátor, ami az audiovizuális műveket illeti. Itt még nagyon sok nehézség volt, gát volt, akadály volt az audiovizuális műveknél, amelyek az archívumokban találhatók, az online hozzáférhetővé tétellel kapcsolatban, mert az új irányelv értelmében is nagyon bonyolult fellépni ezért azt gondolom, hogy az irányelv csak mérsékelten segít abban, hogy árva vagy részben árva műveket hozzáférhetővé tegyünk, pedig itt egy óriási kincsről van szó, amelyet meg kell mentenünk, és elég gyorsan kell megmentenünk. Ezért azt mondtuk, hogy van egy felülvizsgálati záradék ebben az irányelvben, és azt kérem, éljenek a felülvizsgálati záradék lehetőségével, és ön is szálljon síkra amellett, hogy tényleg bátor és előremutató lépést tegyünk, hogy audiovizuális területen ezeket a kincseket végre feltárhassuk, és a jogokat tisztázzuk, és online hozzáférhetővé váljanak ezek a kincsek. Ez az európai kulturális sokszínűség érdekében sokat tenne. Köszönöm szépen, Benne Rapartú. Képviselőm. Üdvözlöm, biztos asszony. Köszönjük, hogy ezt a helyzetképet bemutatta nekünk. Rendkívül sok kérdés van, nagy a tét különböző területeken is. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, az újságok finanszírozására vonatkozik. Bemutatta nekünk, hogy papíralapú újságok, internetes újságok között különbségek vannak. Hogyan képzeli el az internetes sajtó finanszírozását? Most két lehetőség van előttünk. Vagy a reklámokkal finanszírozzuk ezt, de így nagy a függőség a reklámozók felé, akik el akarják adni a termékeket, vagy pedig egy előfizetéses rendszert kell kialakítani. Tehát hogyan látja ezt a kérdést az új média finanszírozásával kapcsolatban? Látjuk, hogy egyre inkább többségnek mondhatjuk az internetes újságok területét. További kérdés, a demokratikus változások az új médiában. Nagyon fontos, hogy a digitális korra fel kell készíteni nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is, hiszen vannak, akik akkor születtek, amikor még nagy, nem volt fontos eszköz a tájékozódás szempontjából az internet. Tehát hogyan képzelje el a felnőttek képzését ezen a területen? Ön pedig a filmörökség digitalizálásáról is beszélt, ez valóban nagyon fontos kérdés, hiszen különben nem lesz mindenki számára hozzáférhető ez az örökség. Milyen eszközzel lehet finanszírozni ezt a digitalizálást, hiszen és hogyan lehetne a polgároknak szerepet adni ezen folyamatban. Végül pedig, ami az okos televízió kérdését illeti. Ez nagyon fontos, népszerű és gyakran családi alapú eszköz ez. És ez az okos televízió teljesen megváltoztatja az új médiát és azt, hogy hogyan éljük meg ezt a lehetőséget. Nagyon örülök annak, hogy hallhattuk, hogy zöld könyvet fognak kiadni erről a kérdésről a közeljövőben. Ön szerint milyen kihívások vannak az okos televízió kérdésében? Ez lesz az új televízió a következő években. Végül pedig ami a finanszírozás és a szerzői jogok kérdését illeti. Miután a parlament nagy ö, többséggel leszavazta az aktát, mi az önök álláspontja a szerzői jogok kérdésével kapcsolatban? Arról beszélt, hogy modernizálni kell ezen jogokat. Milyen alapon szeretnék önök ezt a modernizációt véghez vinni a szerzői jogok területén? Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen, Meklárkin asszony következik. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon örülök, hogy itt van ma. Reménykedtem benne, hogy Washingtonban is ott lesz majd, de ugye a Sandy hurikán gátat szabott ennek. Örülnék annak, hogyha mondana valamit arról, hogy a gyermekek védelme online hogyan valósítható meg, globális kérdésről van szó. Érdekelne, hogy mi történik ezen a téren a bizottság részéről, és globálisan. A digitális menetrend rendkívül sok DJ és sok parlamenti szakbizottság munkáját is érinti, ugye jogi ügyeket is érint, kulturális ügyeket is persze, így a mi szakbizottságunk is érintett. Érdekelne bennünket, hogy mi történik a szerzői jogok keretszabályai vonatkozásában, és hát lassan azt látjuk, hogy a mandátumunk lejár, nincs már sok időnk, és a szerződési jogok által érintett sok-sok területen kapkodásra kerülhet sor ennek révén, érdekelne, hogy erről mit gondol. Itt van aztán az audiovizuális média szolgáltatásról szóló irányelv is. Kérdés, hogy jogilag mi lehetséges, és kérdés, hogy technikailag mi lehetséges. Sokszor úgy érzem, hogy gyakorlatilag Versenyt futunk a technológiai fejlődéssel, ami a jogszabályalkotást illeti, érdekel, hogy erről is mit gondol, és ami az AVMS, vagyis audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányel végrehajtását illeti. Kérdés, hogy mik a tanulságok, milyen tanulságokat vonhatunk le? A különböző tagállamok más-más sebességgel hajtották végre az irányelvet, és kérdés, hogy hogyan viszonyul mindez a csatlakoztatott tévé kérdéséhez. Örülök, hogy a magas sebességű szélesávú hálózatot is említette. Főként a nagyvárosokban létezik ennek a lehetőség, a vidéki területeken ez problémát okoz, főként az én választó körzetemben is gond ez. Érdekelne tehát, hogy hogyan szeretné biztosítani mindenki számára a magas sebesség, nagy sebességű szélesávú internet hozzáférést. Köszönöm. Köszönjük, Koszta asszony. Szilvia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen önnek is, biztos asszony, hogy ma itt van. Nagyon érdekesnek találtam, hogy ötleteket vár a mi szakbizottságunktól a különböző témák kapcsán. Nagyon nagy változásokat láthatunk az összes önáltal érintett területen. Nagyon örülök annak, hogy A szakbizottság és a, az Európai Bizottság között a digitális menetrend ügyében egyeztetés történt, és nemrégiben aláírt egy megállapodást az Egyesült Államokkal is, hogy az USA is részt vegyen a Safer Internet kiépítésében, tehát a biztonságos internet kiépítésében. Emellett fontos az is, hogy az irány elvel mi a helyzet, ami a kiskorúak védelmét, illetve a magánélet védelmét illeti. Nyilván van még más lehetőség az aktív együttműködése is, különös tekintettel az ön legutóbbi közleményére és a mi legutóbbi jelentésünkre is. A kiskorúak védelme mindenképp olyan téma, amelyet tovább kell foglalkoznunk és fontos erőfeszítéseket tennünk az AVMS irányelv vonatkozásában is, hiszen az nem fedi le az online média összes aspektusát. Egy további fontos kérdés a kulturális tartalmak, a kulturális örökség digitalizálása. Ezt az egyik kolléga már említette. Tudjuk, hogy itt van a digitális menetrend, aztán itt van az Európána projekt, valamint a kulturális és a filmművészeti örökség digitalizálásának kérdése is. A Kreatív Európa témakörének jelentéstevőjeként tudom, hogy a digitalizálás mindenek előtt az ön illetékességébe tartozik, ugyanakkor azonban a strukturális alapokat is érinti mindez, Fontos más jogalapokat is figyelembe venni, de ez a legfőbb jogalap. ...2010 és 2011-ben a parlament követeléseket fogalmazott meg állásfoglalásaiban. Azt kértük, hogy az Európánának legyen saját költségvetési sora, illetve legyen fordítsunk erre egy konkrét összeget, ugyanígy jártunk el a kulturális örökség esetében is. A bizottság erre azt válaszolta, hogy ez a tagállamok feladata, azok illetékességébe esik. A Connecting Europe Facility-ről szóló rendeletben azonban ott van a négyes cikk, amely a hozzáférés kérdését is feszegeti, de a digitalizálás fogalma nem fordul elő ebben a cégben. Kérdés tehát, hogy ki támogassa a digitalizálást nem szeretném, hogyha mindenki másra mutogatna újjal, és maga nem vállalna felelősséget, ezért mondván, hogy ő ezért nem felel. És végül Kamerévert asszonyhoz hasonlóan ön is jogosan említette a, azt a problémát, hogy egészen más költségek merülnek fel az online hozzáférés és a digitális tartalmak és a papírformátumú médiához való hozzáférés kapcsán, de hát szemlélhetjük másként is ezt a kérdést. A különböző tagállamok véleménye e-, eltér ebben a kérdésben, aztán a szolgáltatók, a szerzők közötti kapcsolatok kérdése, nem mindig tartják ugye tiszteletben a szerzői jogokat a kiadók, egészen eltekintve a kalózkodás kérdésétől. Sokszor térítésmentesen, ingyenesen tesznek nyilvánosra bizonyos tartalmakat, noha olyan művekről van szó, melyekhez díjakat kellene kapcsolni. Ugyanakkor azonban nem ruházunk be a különböző tartalmak létrehozásába. Kérdés tehát, hogy nem lenne érdemes európai szinten fel, fellépni, úgy, ahogyan tettük a mozi esetében is. Ja, tak, formand, og øh, beklager, at... Jeg... Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy késtem, nem tudtam időben ideérni. Az a benyomás alakult ki bennem, hogy a média szabadságot is említette biztos asszony itt Európában. Pillanatnyilag vita folyik arról, hogyan tudjuk a médiumok jogait biztosítani Európában. Az apple van, van most egy bizonyos esetünk Skandináviában, Dániában és Svédországban. Az Apple egy Dán író felett gyakorolt cenzúrát, hogy úgy mondjam. Kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogyan tudjuk ezt a problémát kezelni. Egyre inkább látjuk, hogy nemzetközi cégek, multik, ilyen problémákat okoznak. Hogyan tudjuk ezt kezelni? Hogyan tudjuk az alapjogi kartát itt felhasználni? Hogyan tudjuk szankciókat, tudunk szankciókat bevezetni? Illetőleg vannak olyan előkészületek, amelyeket itt alkalmazni szeretnének. Most nem, nem akarom feltenni ezt a kérdést, amit már mindenki említett szinte, vagy érintett. Nehéz dolog ez, hogy itt különböző áfákat alkalmazunk az online, offline esetben, is. nem haladunk. Másoknak engedjük át a piacot ezzel, és tudjuk, hogy a kreatív ágazatban munkahelyet teremtettünk, vannak eredményeink, a GDP-hez jelentősen hozzájárulunk. Sokan el se hiszik egyébként, hogy mennyire, és akkor ennyi időt hagyunk arra, hogy ezt a kérdést tisztázok. Tubon kolléga, aki régebben a parlamentben dolgozott, az egyedüli a sivatagban, aki igyekszik felhívni erre a figyelmet, ezt megoldják, remélem segíteni tud neki. Amit viszont én is felvetnék, ez egy régi téma, ahol nehezen haladunk. Én is azt mondom, a széles sávot támogatni kell, de azt is mondom, hogy 800 alá nem menjünk. Ha lemegyünk a 800 alá, amit itt újra és újra emlegetnek, akkor a kis színházaink, a kis koncerttermeink problémákkal szembesülnek, mert ma olyan technikával dolgoznak ezek, amelyek mások. Egy átállásra van szükség részükről, és ez színházanként, ha utána számolunk, mondjuk 300 ezer euróba kerül egy kis vidéki színház, hogy fizesse ezt ki, ez nem lehet igaz. És ön is mondta a meghallgatása során, hogy azok fizessék, akik, fel, akik hasznot csinálnak ebből a Telekom például, de hát gondolhatják, hogy mit fognak csinálni. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt erősebbnek kell mutatkoznunk. Aztán az archívumok témáját újra felvetném. Úgy gondolom, hogy egy nagy kincset. Az első filmjeink mennek az elmúlt évszázadból. Lassan már nem lehet digitalizálni a régi filmeket. Ugye nagyon rövid időre őrizhetők ezek meg, és nincs senki igazán, aki elmegy az archívumba, kiválogatja őket, mert nincs rá pénzünk. A kérdés az, hogy kit lehetne ezzel megbízni, hogy ez megtörténjen valóban, hiszen óriási kincsről van szó, olyan kincsről, amely nem tűnhet csak úgy el. Ugye cső, több évszázadra való festményünk van, 1950 előttről nem maradnak meg a filmjeink, ha nem teszünk semmit ezen a területen. Ez a két nagy panaszom, amit előadtam volna, van egy kis ideje, ugye? Tehát 20 perc, jó? 20 perce van arra biztos azt, hogy válaszoljon, parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban nagyon jó kérdések, kihívást is jelentenek, és hát, a, hogy úgy mondjam, az asztal két oldalán ülünk időnként. Voltak olyan megjegyzések, amelyeket McClarken asszony tett, ez magával ragadó volt, hogy a technológia akár odáig eljuthat, hogy milyen jellegű jogot kéne alkalmazni ezekben az esetekben. Ez egész téma, ez nagyon nehéz az egyik frusztrációm, nincs túl sok, de itt ez tényleg az, időnként a kabinetüléseken el kell, hogy mondjam, eh, sose dolgoztam egy ilyen őrült szervezetben, élvezem a munkát természetesen, amit végzek, de ez a kabinet munka, ez nagyon nehézkes, de nagyon sok időbe kerül ez, és el tudom magyarázni, hogy mm, a külső világnak 27 tagállammal kell foglalkozni a demokrácia területéről, és egy parlamentet is be kell vonni, a kollégákat be kell vonni, akiknek komoly érdekeik vannak különböző témákban. Összességében el kell, hogy mondjam, a folyamat sok időbe kerül, és nem tudjuk eléggé elmagyarázni a külső világnak, a külvilágnak, hogy dolgozunk ezeken a dolgokon. Csak hogy egyet felvesek, az egyik fontos téma például a kisebbségek védelme. A washingtoni esemény hatalmas lehetőség lett volna. Azt gondolom, hogy a, természet átvette a szót, és én viszont aláírtuk a megállapodást elmúlt héten, és ez a lényeg talán még fontosabb. Tehát nagyon, ugye a papír persze sok mindent elbírt, de akkor is és megmarad a helyén a kolléga, akivel aláírjuk, és az elnök valószínűleg megtartja a korábbi helyén is, tehát ez egy szerencsés dolog és elmondtuk már akkor egymásnak, hogy észszerű lenne tavasz végére egy konferenciát, egy találkozót szervezni a tagállamok bevonásával. A parlament, az Európai Bizottság és az Egyesült Államok venne részt ezen persze és a konkrét munkáról, konkrét tanácsok kialakításáról dolgoznánk. El kell, hogy mondjam, tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma, de ne adjunk érveket valakinek a kezébe, hogy nem végezzük el a munkákat, és éppen ezért, hogyha megnyomjuk a gombot, akkor működnie kell a dolgoknak. Ez a lényeg. A delete, a törlés gombot, ha megnyomjuk, akkor se várjuk túl sokat. És ez az egyik központi téma, amiben részt veszek aktívan az a folyamat itt nem csak a gyerekekkel folyó kommunikáció, a szülőkkel is beszélni kell, a tanárokkal beszélni kell, az ágazattal, ezt ne felejtsük el. Mindenkit be kell vonni a végén ebbe a munkába, különben nem fog működni, hogy meg tudjuk védeni azokat, akik sérülékenyebbek másoknál. Aztán egy másik téma, őszintén szólva, hogyha azt mondanom, az önök szakbizottságában mindig örömmel jövök, és az egyik specialitás az Európai Unióban a kultúra. Az, hiszen nagy kultúránk van, sok nyelvet beszélünk, tehát sok nyelvű, vagy kiegészíthetném ezt még a kultúrával, de a demokrácia is fontos itt a szakbizottságban, és igyekszünk megtalálni az utakat. Martin például egy témát felvetett az imént, tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik erről, de a véleménynyilvánítás szabadsága, a média szabadsága, a pluralizmus nagyon fontos, csak hogy megemlítsem a választ, amit már mondtam, a Thanksgiving ünnep volt, és az Apple-vel nehéz volt kapcsolatot ápolni. Ugye 9 óra az időeltolódás, ma reggel nagyon korán volt, hogy felvegyem a telefon, de ebben átláthatóságot követelek. Nem tudok egy céget kép, kényszeríteni arra, hogy a bizniszmodelljüket megváltoztassák, ezt nem tudja megtenni az Európai Bizottság, de transzparenciát követelhetek, hogy elmondom, hogy igen, látjuk, mi a tét, és mire számíthatunk. Aztán a Connected TV témája, több kolléga is kitért erre, a zöld könyvet el kívánjuk fogadni jövő év elejére, és azt kérem, ragadj néhány hónap, és akkor megszületik az EVMST lehetség, lehetőségei, természetesen a konzultációról kell beszélnünk, itt is némi időre van szükség, aztán az érintettek azt mondják, hogy bizonyos szabályokat meg kell változtatni, tudjuk, hogy ki mit vár el tőlünk, de, de még túl korai lenne, hogy teljes mértékben felülvizsgáljuk az idevágó szabályozást a copyright témájáról, a szerzőjogok témájáról 2008, 2001-ben még azt lehetett mondani, hogy most várjuk ki, mi a prioritás, de ezen a területen a 2001-es világ megváltozott, teljesen megváltozott, hogy úgy mondjam. Vagyis rajtunk a sor, hogy megtegyük a szükséges lépéseket, és megnézzük azt a piacot, vagy a társadalmat az egyenlő esélyek esete a Connected TV-nél, a Smart TV-nél. Természetesen vannak új szereplők is, és hagyományos televízió állomások, mindegyiknek megvan a maga érdeke, vannak lineáris, nem lineáris szolgáltatások, és különbségtételre van szükség, hogy hogyan működik a technika. Meg kell vizsgálnunk éppen ezért, hogy ezt az egyensúlyt hogyan bontja meg az új technológia. Ez az egyik legfontosabb felvetés, és hogy a jelen keret tényleg képes -e arra ezt a helyet. Fel kell frissíteni, meg kell újítani ezt is. Ez egy kérdés, de természetesen amint eredmények vannak, tájékoztatjuk önöket. Magyarország a következő. Az egyik nehéz pillanat ah, a, a 17 bloggerrel találkozó esetében, vagy emberi jogi aktivista, vagy újságíróval találkozás esetén, amikor elmagyarázták, hogy mi is a mi a tét Bakóban, mi van veszélyben Bakóban, az egyik fontos téma volt, hogy megkérdezték, hogy mit tesznek önök oda-haza, és ebben az összefüggésben Magyarország nagyon fontos. Egy pozitív ponttal szeretném kezdeni, ha Magyarországról beszélünk, hogyha megnézzük a médiajogot Magyarországon, amelyre javaslatot tettek, vagy amelyet el is fogadtak, a változások nem érintik az összes pontot, amiről vita folyik, vannak még agályok, ezeket komolyan kell venni, és elvárom, hogy Magyarország ne csak folytassa az Európa Tanácssal a párbeszédet, hanem tegye meg a szükséges lépéseket. Nem elég, ha azt mondja a kormány, hogy tárgyal az Európa Tanácsal, hanem lépniük is kell. És most visszatérve Bakúra, amikor találkozónk volt, elkísértek én pontosabban én voltam más biztosok kíséretében, illetve az OECD biztosa, illetve az Európa Tanács is képviselve volt. El kell, hogy mondjam, én diplomatikus módon kívántam viselkedni, ők keményebben viselkedtek, de azért világosan beszéltem, azt tudni kell, nem vonakodtam, amikor meghallgattam a biztost, az Európa Tanács biztosát, és a végén azt mondtam, hogyha a, ilyen keményen beszélne az emberek, akik magyar ügyekkel foglalkoznak, akkor megkönnyebbülnék, és ő megígérte, hogy ezt meg is fogja tenni. Tehát várom, hogy megtörténjenek a lépések közvetlenül, és amit elmondtunk korábban, és amihez más országokkal szemben ragaszkodunk, azt itt is el kell várnunk. Kamerevet asszony, Dubai kérdése. Tényleg, ott óriási a tét, ez magában ragadó dolog. Ez sokkal érdekesebb az esemény, mint persze minden fontos és minden érdekes, de azért azt gondolom, hogy ezúttal ez még érdekesebb, még izgalmasabb, hiszen a nemzetközi távközlés témájáról beszélünk a napjaink körülményei között. A tartalom témája joggal említette fel. Vannak tagok, amelyek, akik ezt úgy látják, amit én sajnálok egyébként, hogy én nem meghallgatok másokat is, igyekszem a másik felet is végighallgatni egy vita során, hogy megtudjam az érveiket, és hát remélem, hogy szükség esetén hát el tudom mondani velük szemben az én érveimet, és, és a meglévő IDR szerződés hatáját kívánjuk kibővíteni, és ebben egyértelmű állást fogunk foglalni. Az Európai Bizottság minden nemű lehetőséget meg kíván ragadni, amit a szerződés biztosít, és meg fogjuk nézni, hogy valójában mi az, ami a tét valójában, és egy megfelelő delegációnk fog elutazni Dobaiba, az árva művekről, ezeket is joggal vetette fel az irányelv, megkönnyítheti az engedélyezést bizonyos archívumokban lévő munkák esetében, és egyszerűbb online hozzáférést biztosít a kulturális örökséghez. De hogyha nem vagyunk aktívak, ön is mondta egyébként, és nem tudatosítjuk ezt, akkor egy századot veszítünk el. Egy olyan századról beszélünk, amely aztán a pozitív és minden nemű tapasztalatokra szükség van. Ezért, ha az Európeánáról beszélünk, ugye egyrészt 20 millió tételről beszélünk, azért ez már valami, és ha hiányzik egy szakasz, a, a szülők, a nagyszülők ideje, ők tudják, hogy mi történt akkoriban, ez nyilvánvaló fontos témák vannak itt, és hogyha nem élünk a lehetőségekkel, akkor nem jól tesszük ezt. Tehát az árva művekre vonatkozó irányelv az egyik eleme az egységes piaci kezelésnek, de azt gondolom, hogy minden nemű kreatív tartalomhoz egyszerű hozzáférést szeretnék biztosítani határokon átnyúló bizniszmodellek, gazdasági modellek segítségével, és ez a nagy célunk, és az Európeánáról beszélünk, már ez olyan közel van hozzánk, Costa képviselőnő a film örökségről beszélt. A digitális filmekre készítettünk egy javaslást, amely lefedné ezt a jellegű örökséget is. A jövő év elejére tervezzük, hogy ez végleg válik, tehát nincs már túl messze mostantól. Elnök asszony, nem mondhatnám el jobban, amit ön mondott az áfával kapcsolatban. Itt megint csak a hitelességről beszélünk, ugye? Engedje meg, hogy ilyen nyíltan fogalmazzák, hogyha mi a külvilágnak magyarázunk valamit a technológiáról és különböző formákról, hogy különböző módon lehet a tartalmat bemutatni, és a tartalom kell, hogy középpontba kerüljön, és egyelőre nem tudjuk az áfát kezelni, mint témát ebben az összefüggésben, az nagyon sajnálatos. És lehet, hogy udvariatlan leszek, de gyakran gondolok önre egyébként. A mikrofonokra gondolok, és kis színházakra, tehát nagy benyomást tesz rám. Biztosíthatom önöket arról, ne téveszék szem elől, mit akartak mondani, támogatni fogom önöket. Ez egy nagyon fontos kulturális lépés az emberek felé. Most azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a megoldást. A fejlődést nem szabad blokkolni nyilvánvalóan, tehát meg kell tennünk a szükséges lépéseket a spektrum esetében, de el kell, hogy mondjam, a pénz ez nem apró pénz természetesen, és az egész összefüggés, az egész hátsó udvar ennek a dolognak fontos, e, tehát érintettek számra sok pénz, de nem annyira. Gondolni fogok önre, igyekszünk megoldást találni, és hogy a végén hogyan tudjuk a spektrumokat megfelelően felhasználni, hiszen nem szabad lefékezni a fejlődést újabb és újabb eszközök jelennek meg, és itt a Földön és az emberek ezt igénybe akarják venni. Köszönöm szépen, biztos asszony. Egy kérdésem még van, és azt gondolom ön a felelős ebben. A Cannes-ban ön beszélt a fesztivál idén egy sor filmszakemberrel, és hát tudom, egy, hogy hívják ezt, kibővítési ablak. Megmondom, hogy mi ezt, mit értünk ez alatt. Hogyha egy film bekerül a mozikba, a forgalmazásba, akkor egy ideig eltart, amíg DVD-re kerül, vagy úgy megszerezhető, vagy bármilyen más formátumon. Az Európai Bizottság, nem tudom, ön teszi -e ezt, vagy más, most van egy ilyen késztetés, hogy ezt az ablakot ö, csökkenteni szeretnék, mert ők azt mondják, szegény embereknek nincs lehetőség, ha nem mennek moziba, akkor nem tudják megnézni a filmet, vagyis egyidejűleg a filmforgalmazással a DVD-ket is forgalomba kéne hozni. És hát azt kell, hogy mondjam, ezt senki se akarja. Most azt szerettem volna öntől megtudni, ezt ön találta ki, vagy másnál van ez? Vagy önnél kopoghatok, hogyha azt akarom mondani, hogy nem jó ez így, vagy másnál kell kopogtatnom? a bizottság tagja vagyok, nyilvánvaló mindennel hozzám fordulhat, és ezt a kérdést időnként el kell juttatni egy kolléga asztalára, ez világos. Én valóban ott voltam, nem véletlenül voltam Kánban, annak idején nem lehet kétséges. Vasilio asszony szorosan együttműködik velem, és ebben a témában véleményt cserélünk. De hogyha már felvetette ezt a témát, szkila és Kariptis között hajózunk, ezt egy kicsit megpróbálom elmagyarázni. Vannak, akik azt mondják, hogy gyorsabb lenne egy eszköz igénybevétele, mint a mozi de én azt nem hiszem, hogy ez csak úgy van. Ez, ez önmagában nem feltétlenül állítja le a mozit. Csábító dolog ez, hogyha az ember látta, ezt lehet, hogy szívesen megnézném moziban is. Vagyis kereskedelmi felekre bíznám ezt. Azt szeretném ezzel mondani, hogy hogyha ezt egy kicsit előrébb hoznánk, a letöltéssel kapcsolatban is ezt tudom mondani. Ez az emberi reakciókat is tükrözi, ezeket ismerjük valamennyi, mert különben az illegális letöltés folytatódik csak, és a dolog ettől nem lesz egyszerű. Tudnom kellett volna, nemrégében meglátogattam egy holland iskolát, és nem gondolom, hogy a holland diákok nagyon eltérnének más iskoláktól, de egy 14 éves fiú jött hozzám, és azt mondta, biztos asszony, én bármit letöltök magának, feltörök magának, és megmutatom azt is, hogy hogy kell ezt csinálni. És tényleg erről van itt szó. Ez a tét valahol az emberek időközben tudják, főleg a fiatalok, nem csak a fiatalabbak, de főleg a fiatalok kiismerik magukat ezzel nagyon, és itt a szerzőjogok témája felmerülnek, és egy csomó kérdést kezelnünk kell. azt hiszem észszerű lehet itt a megfelelő lépéseket megtenni, és ugye az ingyenes, az internet szabad használata az egy másik téma de ne legyen félreértés, hogy mire gondolok, amikor erről beszélek. Természetesen az internetnek szabadnak kell maradnia, de nem feltétlenül ingyenes. Úgy gondolom, hogy a vitát most berekeztjük. Köszönöm szépen, biztos asszony, egyéb kötelezettségei vannak. Adja át üdvözleteimet a kulturális és oktatási minisztereknek, és mondja el nekik, hogy úgy csinálják a programot, ahogyan azt mi szeretnénk. Köszönöm. A napirend negyedik pontja következik. Hasonló gondolatkörben mozgunk. Petra kap szót az okos tévével kapcsolatban, és úgy tudom előkészített valamit, igen, csak professzionális módon, madam. Öné a szó. Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Köszönöm szépen. Egy kis képpel szemléltetném azt, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen. Az egész csatlakoztatott vagy okos tévét nem tudom bemutatni, ezt majd egyszer máskor megejtjük. Egyébként a terveinkben szerepel, hogy egyszer gyakorlatban is megmutatjuk, hogy mit is jelent ez a csatlakoztatott tévé. Lényegében arról van szó, hogy a technológia lehetővé teszi, hogy a hagyományos műsorszolgáltatásokat és az internet médiumokat ugyanazon a képernyőn szemlélhessük egy időben. Ehhez csak az kell, hogy a klasszikus műsorszolgáltatók eh, mellett hozzáférjünk a készülékünk révén az internethez, és eh, Például wifi révén csatlakozhatunk az internethez az ilyen készülékekkel, vannak más technikai lehetőségek is, de az egész lényeg az, hogy ha a jövőben a nappalinkban ülünk, akkor ugyanazon készülék segítségével hozzáférhetünk a klasszikus lineáris televízió műsorhoz, hozzáférhetünk az internethez, és különböző appeket, alkalmazásokat tölthetünk le, használhatjuk a Facebookot, a Twittert, kommunikálhatunk ezekkel, és Mindezt az otthoni, a nappaliban lévő heverőről tehetjük meg. Vitát kell folytatnunk arról, hogy mi is a teendő ennek kapcsán, vagy adott esetben mit nem kell tennünk ennek kapcsán. Egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen készülékek iránt. Nagy-Britanniában immáron a britek 55%-a adott esetben összekapcsolhatja az internettel a televízióját. 20% teszi ezt meg valójában, de abból indulhatunk ki, hogy nőni fog a számuk, illetve a számarányuk. 12%-uk tervezi, hogy az elkövetkezendő hónapokban vásárol egy ilyen ö, Connected TV készüléket, és Németországban úgy tervezik, hogy azokon a területeken, amelyek digitális földfelszíni műsorszórás lehetőségével rendelkeznek, egy hibrid tévéportált hozzanak létre. A televíziós műsorok mellett különböző web TV szolgáltatásokat és más egyéb szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a nézők. Németországban becslések szerint már 13 hibrid tévékészüléket, 13 millió hibrid tévékészüléket adtak el, és azzal számolnak, hogy 2013-ra több mint 16 millióra növekszik a számuk. A Samsung beszámolója szerint pedig 2012. októberében már több mint 10 millió alkalmazást töltöttek le az okos televíziózás keretén belül. Tehát Gyakorlatilag úgy képzelhetjük el a jövőben a televíziót, mint egy felhasználói felületet, olyan felhasználói felületet, amelyet a, az okostelefonon vagy a táblaszámítógépen találunk, de mindenek nem, természetesen vannak következményei is. A médiumok konvergenciájában ez a fejlemény tehát egy új lépést jelent. Úgy gondolom, hogy a médiára vonatkozó szabályozó keretünk ez idáig nem alkalmas ennek szabályozására. Főként a felhasználói készülékek gyártóinak területén és több egyéb szinten is azon dolgoznak, hogy optimalizálják a televíziózás élményét a nézők számára oly módon, hogy digitális, legjobb minőségben legyen hozzáférhető a televíziós tartalom együtt internetes tartalmakkal is. Sokak minden bizony a lelkesednek ezért, de azt hiszem, politikusokként, a médiumokkal foglalkozó politikusokként ránk ez azt a feladatot hárítja, hogy megfelelő szabályzási keretet teremtsünk, azért, hogy egyfajta tisztességes egymás mellettiség, egymás mellett élés legyen lehetséges, Figyelembe kell vennünk az AVMS irányelv esetleges kiigazítását, módosítását, de természetesen olyan tényezők is szerepet játszanak, mint a szerzői jogok, a fogyasztói jogok, az adatvédelem és egyebek. Tehát amikor az esetleges szabályozási szükségességről beszélünk, nem csak olyan illetékességi területekről van szó, amelyekért mi felelősek vagyunk itt a szakbizottságban, hanem fontos látnunk azt, hogy más területek is érintettek, Ilyenek az adatvédelem tehát és a fogyasztóvédelem, amelyek rendkívül fontosak e tekintetben. Tehát a csatlakoztatott TV révén a jövőben legalább négy különböző médium jeleníthető majd meg egyetlen egy képernyőn. Ezért is hoztam el ezt a képet szemléltetésképpen, hogy világosá váljon az is, hogy különböző szabályozások vonatkoznak szabályok vonatkoznak az egyes területekre. Kogler úrnak köszönhetjük ezt a képet egyébként, aki az osztrák kancellária hivatal médiaosztályának vezetője. Hogyha ránézünk erre a képre, és esetleg gondolatban fel is oszthatjuk egyébként a saját TV képernyőnket négy egyenlő nagyságú részre. Fent balról azt láthatjuk, hogy a Harry Pottert sugározza egy tévés csatorna, tehát a klasszikus lineáris műsorszolgáltatás keretében történik ez, nem tudom, este 8 óra 15-kor. A bal oldalon pedig a letölthető, lekérhető Harry Potter filmet láthatjuk, lehet, hogy lemaradtunk róla, nem tudtuk megnézni a tévén, ezért például Video On Demand szolgáltatás révén lekérjük azt, de nem a számítógépes képernyőre, hanem a televízió képernyőjére. Baloldalt alul egy internetes oldalt láthatunk. Ez azt jelenti, hogy mindezzel egy időben további információkat tölthetünk le a film kapcsán, blogokat, egyéb cseteket, egyebeket tekinthetünk meg a filmhez kapcsolódóan, és jobb oldalt alul a klasszikus teletext látható, lehet, hogy időközben kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az adott este foci meccse hogyan zárult, milyen eredménnyel. Mindezen tartalmak európai szinten elérhetőek, ezért is Szemre mellett azonban teljesen más jogi szabályozás vonatkozik mindezen tartalmakra a tévében. Látható Harry Potter film kapcsán azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy lineáris műsorszórásnak van kiszolgáltatva, úgymond a néző. Erre az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányel vonatkozik, és nagyon kiterjedt a szabályozás, így például a hallás és látássérültekre vonatkozó szabályozások léteznek, létezik itt a gyűlöletkeltés tilalma, a válaszadás joga és egyebek, tehát nagyon kiterjedt a szabályozás összességében. Az internet ről on demand szolgáltatás keretében letöltött Harry Potter film esetében az AVMS irányelv értelmében mi már döntés helyzetben vagyunk, tehát nem vagyunk kiszolgáltatva a műsorszolgáltatónak, nem lineáris a szolgáltatás, és nekünk választási lehetőségünk van szemben a lineáris szolgáltatással. Ennek megfelelően itt a dolgok jelenlegi állása szerint már alacsonyabb a szabályozottság mértéke. Itt például kiterjedtebb a reklámozás lehetősége, például alkoholos, alkoholtartalmú termékeket is lehet reklámozni. Ugyan, ugyanakkor azonban ugyanolyan jó minőségben letölthetjük a filmet, mint amilyen minőségben elérhető a lineáris televíziózás esetében hogyha egy internetes oldalt látogatunk meg, akkor teljesen kikerülünk az AVMS irányelv hatája alól, ugye ahogyan a ö, bal alsó sorokban, sarokban látjuk azt, és csak az elkereskedelemre vonatkozó irányelv érvényes már. Ö, rövid reklámvideók, trélerek is előfordulhatnak ezeken az internet oldalakon. De alapvetően egy szöveg alapú tartalomról van szó, tehát itt az AVMS irányelv egyáltalán nem illetékes már. Felől bal oldalt például nem lehetne olyan reklámot sugározni, ahol például kiskorok, fiatalok alkoholos frissítő italokat fogyasztanak nagy vígan. Tehát az Ugyanakkor azonban az internetes oldalon problémamentesen előfordulhat ez, mert nincs erre vonatkozó szabályozás. A különböző hírek szponzorálása a televízióban tiltott, Ugyanez a videon demand szolgáltatás esetében is igaz. Az interneten azonban bárki összekapcsolhatja a hírszolgáltatást és a reklámozást, és videókkal is kiegészítve, mindaddig, amíg alapvetően szöveg alapú az oldal, tehát a szponzorált tartalmak megjeleníthetők, korlátlanul. A jobb alsó sarokban pedig egy teljesen önálló szövegalapú szolgáltatásra van szó, amely európai szinten nem szabályozott. A teletextet azonban néhány európai országban, Németországban és Ausztriában például szabályozzák a műsorszolgáltatókra vonatkozó szabályozás értelmében. Azt láthatjuk tehát, hogy egészen más a szabályozás szintje e négy tartalom típus esetében. Jelen pillanatban különböző készülékek révén érjük el ezeket a szolgáltatásokat, ezért mind ez idáig azt mondhattuk, hogy különbséget teszünk a lineáris és nem lineáris szolgáltatások között, ahogyan azt az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv is teszi. A technológia azonban egy olyan irányba halad, hogy ezek összekapcsolódnak egymással, így például a hibrid vagy csatlakoztatott tévé révén is, így a lineáris, nem lineáris tartalma közötti különbségtétel értelmét veszti, mert gyakorlatilag az otthoni, otthon ülő néző adott esetben már nem is tudja, hogy még a lineáris vagy már a nem lineáris területen mozog, ott lévő tartalmakat hív le, így könnyen elképzelhető az, hogy az alacsonyabb mértékű szabályozottság az egyik oldalon, míg a magasabb mértékű szabályozottság a másik oldalon versenytorzulást okozhat. Hogy egy példát említsek, az RTL, mint egy televíziós csatorna, kereskedelmi televíziós csatorna bizonyos reklámmal kapcsolatos, reklámozással kapcsolatos szabályozásoknak van alávetve, ugyanakkor csak a reklámok révén tudják finanszírozni maguknak, bizonyos korlátozások tárgyát képezi tehát ez a tévés csatorna, miközben az internetes csatornákra vonatkozó szabályok, rájuk nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok. Tehát egy web csator, webes, internetes alapú csatorna és egy kereskedelmi csatorna között egyfajta versenytorzulás jön létre. Erre valamilyen megoldást kell találnunk. Ennek értelmében nyilvánvalóan módosítani kell a jelenleg érvényben lévő szabályozásokat is. Különböző tartalmak tehát tetszés szerint kombinálhatók egymással, vegyíthetők egymással, és a jövőben valószínűleg a képernyőn kiemelhető lesz az egyik tartalom a másik mellett. Tulajdonképpen Azonban mégsem tartom elavultnak az AVMS irányelv megközelítését, az emberi méltóság megsértésének tilalma és egyéb hasonló szabályozásokat nyilván okkal építettük be az irányelve annak idején. Számomra felvetődik a kérdés, hogy milyen körülmények között, milyen kritériumok mentén lehet hozzáférni a tartalmakhoz, illetve prioritásként kezelni azokat hogyan lehet diszkriminációmentes hozzáférés biztosítani ilyen körülmények között, és hogyan lehet biztosítani az esélyegyenlőséget. A kérdés az, hogy a szabályozás a jövőben milyen irányvonalak mentén orientálódjon. Ez a gondolatkísérlet, amelyet megpróbáltam bemutatni a négy rétre osztott képernyő révén, talán megmutatja azt, hogy gyakorlatilag a készülékhez kötött, készülékek kimenetéhez kötött szabályozás eh, az egyre növekvő konvergenciára való tekintettel is egyre inkább értelmét veszti. Talán egy eh, megfelelő definíciót kellene létrehozni az AVMS irányelvbe, ami a platform szolgáltatókat illeti, Figyelembe kellene venni mindeközben azt, hogy a hagyományos műsorszolgáltató a jövőben is tartsa meg a véleményformáló szerepét, tehát a klasszikus lineáris televízió és a klasszikus műsorszolgáltatók tömegre gyakorolt hatása, mint ahogyan azt eddig is ismertük, a közeljövőben mindenképpen megtartja a különleges szerepét a társadalmakban. Így tehát Éppen ezért van az, hogy ez a terület a leginkább szabályozott manapság, azonban a must carry szabályozások miatt bizonyos privilégiumokat is élvez ez a ter- élveznek ezek a műsorszolgáltatók. A kérdés, hogy a jövőben hogyan lehet ezeket a privilégiumokat megtartani, egy olyan időben, amikor már a hibrid szolgáltatások is elterjednek, Ekkor azonban a must carry elv, must to be found elvé alakul át. Felvetődik ugyanis a kérdés az ilyen hibrid szolgáltatások elterjedésekor, hogy a klasszikus hír szolgáltatókat például hol találjuk meg. Például a BBC esetében a start oldalon találjuk meg majd a BBC klasszikus hírszolgáltatását, vagy csak azt látjuk, hogy Google TV, Apple TV, vagy az adott szolgáltató által kiválasztott tartalmak lesznek elérhetőek. Tehát a kérdés az, hogy tudunk-e olyan megoldást találni, ahol egyfajta privileg, privilegizálás révén az egyik oldalon igazolni tudjuk azt, hogy miért van szükség nagyobb szabályozottságra, illetve kiegyensúlyozunk a szabályozottság mértékében mutatkozó különbségeket. Remélhetőleg a jövőben maguk a készülékek gyártói is, gyártóit is bevonjuk a szabályozásba, hiszen ők maguk is valamilyen módon előre meghatározott beállításokkal befolyásolhatják, hogy milyen tartalmakhoz férünk hozzá, klasszikus televíziós tartalmakhoz, vagy egyéb más tartalmakhoz is. És kérdés, hogy hogyan csatlakozunk egy-egy adott platformhoz, fizetni kell-e érte, vagy adott esetben egy nagyobb szabályozottság alá tartozó tartalmak hozzáférhetnek, könnyebben hozzáférhetővé válhatnak. Továbbá felvetődik az a kérdés is, hogy a televíziós tartalmak anonim, tehát névtelenül történő hozzáférés és felhasználása a jövőben lehetséges marad-e még. Hogyha felmérik, hogy a hibrid készülékeket azok felhasználói milyen érdeklődési területtel rendelkeznek azért, hogy célzott reklámokkal bombázhassák őket, akkor azt hiszem adatvédelmi aggályok merülnek fel ennek kapcsán, európai szinten ezt valamilyen módon szabályozni kell. Ugyanez igaz természetesen a készülékek fejlődésére is, a beépített adatvédelem, tehát a privacy by design kérdéséhez kapcsolódik ez. Ebben az esetben, ugye a Privacy by Design esetében, a beépített adatvédelem esetében, ahogy a neve is mondja, az adatvédelem bele van építve, úgymond a készülékbe. És itt van a másik elv, a Privacy by Default, ami azt jelenti, hogy maga a készülék felhasználója határozza meg, hogy milyen mértékű adatvédelmet szeretne. A portál személyre szabottsága nyilvánvalóan lehetővé válik, de fontos, hogy maga a felhasználó, a néző lehetőséget kapjon arra, hogy az adott készüléket saját maga úgy állíthassa be, hogy ő maga döntse el, hogy mit szeretne látni, milyen tartalmakhoz szeretne hozzáférni, és hogy ki milyen információkra tesz szert a nézőről, vagy milyen információkra nem tesz szert. A fiatalok védelme a médiában azt hiszem, e, ez egyre nehezebb kérdés az internet és a csatlakoztatott tévé korszakában, e, részben azért is, mert nemzeti szinten szabályozzák a kiskorúak védelmét. Az LVMS irányelvben vannak bizonyos minimum standardok, minimum normák, például arra vonatkozóan, hogy a gyermekek számára sugárzott műsorokat nem lehet reklámokkal megszakítani, és így tovább, de nagyjából nemzeti életékességbe tartozik ez a kérdés. A technikai fejlődés nyomán azonban felvetődik a kérdés, hogy a jövőben egyáltalán lehetséges lesz-e a gyakorlatban végrehajtani, kieszközölni a fiatalok védelmére vonatkozó jogszabályokat. Németországban a tartományok nem régiben igen komoly problémákba ütköztek ezen a területen, nem tudták gyakorlatilag a szabályok betartását kieszközölni, és itt felvetődik a preventív védelem kérdése, és a média kompetencia fejlődésének kérdése is. Azt hiszem, ez egy további olyan kérdés, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. Csak felvázoltam néhány alapvető kérdést, problémakört, és már ebből is világosá válik azt hiszem, hogy a hibrid TV kérdése és a szabályozás kérdésére nem egyszerű választ adnunk. Ennek értelmében a jelentés, amelyet el fogok készíteni, minden bizonyal nem tud majd gyógyírt felkínálni az összes problémára. De azt hiszem, a politikai irányvonalat azonban meg tudjuk határozni, amelynek irányában aztán munkálkodik majd az Európai Bizottság, és hát mi is itt a parlamentben. Tehát a must to be found, must carry szabályozásokra mindenképpen megoldást kell találnunk. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az adatvédelmet biztosítani, hogyan lehet a televíziós műsorok integritását biztosítani, hogyha a jövőben bármely műsor révén bárki bármiféle reklámot például beépíthet bármely műsorba, akkor ez az egyes műsorok integritásának kérdését is feszegeti. És itt olyan szabályozásokra van szükség, hogy vagy maga a felhasználó dönt arról, hogy mikor akar többletinformációt kapni, és mikor nem akar ilyet, és hogy gyakorlatilag a műsorszolgáltatók is nemet mondhatnak a reklámokra, illetve másoknak megtilthatják a reklámozás lehetség, lehetőségét. Ugye a hírműsorok esetében a reklámozás tiltott, és ezt helyén valónak is tartom, tehát erre megfelelő szabályozás kell a hibrid TV kapcsán is. A másik kérdés, hogy mennyiben kell must carry vagy must to be found megoldásokat alkalmaznunk annak érdekében, hogy a megfelelő hozzáférhetőség és nyitottság szavatolható legyen bizonyos tartalmas esetében. Sokszor ugye a szolgáltató előre megmondja, hogy a felhasználó számára ez és ez jó, eldönti előre helyette, hogy mire van szüksége, és nem maga a felhasználó dönt arról, hogy milyen tartalmakat szeretne látni. Az ilyen jellegű rendszerek gyakorlatilag az egyén választási szabadságát korlátozza, ahelyett, hogy erősítené a média sokszínűségét és az egyén választási lehetőségeit. Emellett pedig úgy gondolom, hogy a médiapolitikának mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a média sokszínűsége, a tisztességes verseny, a megfelelő szabályozás, a megfelelő védelmi szint és a modern demokrácia jellemző társadalmi konszenzus kifejeződése. Ezért mindenféle modern médiaszolgáltatóknak is be kell tartaniuk ezt az alapelvet. Azt hiszem, hogy ez egy alap, amelyre felépíthetjük az egész szabályozásunkat, hiszen a média nagymértékben összefügg a demokráciáink működésével, a demokráciánk működésének központi elemét képezi, ezért nagyon fontos, nagyon körültekintőek legyünk a szabályozás során. Itt tehát azt gondolom, meg kell határoznunk a megfelelő irányt, hogy ne történjen meg az, amiről az előbb is beszéltem már, hogy megszületnek a tények, és aztán már utólag nem szabályozhatunk semmit, mert minden eldőlt már magától. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretnék tapsolni. Az előadásodat valóban érdekesnek tartottam, találtam, és azt gondolom, hogy kiválóan bemutatta a problémát, és ha végig gondoljuk, hogy milyen nehéz dolgunk volt, jean is emlékszik rá, többen jelen voltak, aztán Petra is jelen volt már, a TV irányelv, a második TV irányelv, milyen nehéz volt, mennyire nehezen boldogultunk azzal, és nem tudom, hogy belátható időn belül ezt a problémát kezelni tudjuk. Ez szinte olyan, mint a kör négyszögesítése. És hálás is vagyok neked, számos területen rányítottad a szememet. Persze az ember sok mindent tud, de nem gondolja végig, hogy mire van lehetőség, mire nincs lehetőség szeretnék a jövőben is tévézni, ahogyan én szeretek propaganda nélkül. Ilyen értelemben tehát ez fontos. Nem szeretném, hogy a híreket a Mercedes vagy a Boss egy másodpercre átúsztassa, de technikai lehetőség lesz erre, bár valószínűtlen az egész. Ugye februárban elkészül a tervezeted, de azt gondolom, hogy az Európai Bizottsággal elhúzódó vitára számolhatunk. Teljesen új stádiumban leszünk, mire ezt szabályozzuk, de hát ez a helyzet a technika sokkal gyorsabb, mint a politika lenni tud. Nem csak itt van ez így, hanem az imént hallottuk ezt már Néli Krósztól is. Most pedig szót adok az anyag egy nagy ismerőjének, Jean-Marie Cavada. Merci beaucoup, président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát a szakértő is Hálás köszönetet mond Kamervelt asszonynak, hiszen rendkívül sok kérdést sikerült egyértelművé tennie. Nagyon fontos és érdekes kérdésekről van szó. A múlt héten, hogy felkészüljek erre az ülésre, egy nagy európai szolgáltatónál voltam, televíziós szolgáltató, programkészítő, különböző boxok hogyan lehet összekötni a Google-től másig a képernyőn, erről beszéltünk. Nos, azt gondolom, hogy ön már nagyon sok fontos kérdést kiemelt, amelyel kapcsolatban korlátokat kell majd meghatároznunk, és ugyanakkor ösztönzőket is. Szeretnék ebből néhányat kiemelni röviden, és utána lehet, hogy még kiegészítem én ezt. Az ön előadásából és a valóságból azt a következtetést tudjuk levonni, hogyha megnézzük, hogy ez hogyan működik, akkor ez egyrészt még egy bizonyos ideig, elég sokáig a televízió lesz valóban az alapvető eszköze a programsugázásnak és a nézőkhöz való hozzáférésnek. De igaza van, hogy nagyon sok lehetőség és erőfeszítés van kísérlet ezzel kapcsolatban, úgyhogy nekünk valóban el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan lehet pontosan ö, korlátok között tartani ezt a lehetőséget, hogy a nézők számára ez hasznos maradjon. Az okos televízióval kapcsolatban a televízió egy adó, a néző pedig saját maga, hogy úgy mondjam, rendezi a saját programját, tehát az egész világról bárhonnan nézhet programokat, kivéve, hogyha vannak tiltások ezzel kapcsolatban, amire ön is hivatkozott. Nos, egészen más gazdasági mechanizmusokra alapul az ilyen jellegű tevékenység, mint a hagyományos vagy a digitális televíziózás eszközeiben, tehát az úgymond klasszikus eszközökben. Tehát az internetes televíziós tartalomhoz való hozzáférés nagyon nagy előrelépés a nézők és az internetes felhasználók számára. Ezzel kapcsolatban potenciálisan korlátlan választás válik lehetővé, ugyanakkor ez csapda is és egyben lehetőség az európai szereplők számára, akik szerzők vagy program forgalmazók, hogy a kulturális örökséget nemzetközi szinten tudják kihasználni innovatív módon, ami a felhasználást vagy a fogyasztást illeti. Ettől függetlenül igaz az is, hogy az okos televízió terjedése, amely az audiovizuális területet megváltoztatja, nagymértékben felveti ennek a kérdését, hogy hogyan lehet megfelelően kialakítani az európai és nemzeti jogszabályokat a már meglévő európai szintű és tagállami szintű és nemzetközi szintű kereteken belül. Az okos televízió fejlesztésének a kihatása az így gazdát cserélő termékek értékével és a szerzők javadalmazásával kapcsolatban fel kell, hogy merüljön nem csak a tartalom díjazásának kapcsán, hanem azzal kapcsolatban, hogy a különböző browsereket hogyan lehet kifizetni, és azzal kapcsolatban is, hogy milyen jellegű megoldásokat keresünk. Nagyon fontos tehát az audiovizuális értékláncot felmérni, és a piacon elterjedőben lévő felhasználásokat is figyelembe venni. Azért, hogy ne legyen dzsungel ebből az okos televíziós lehetőségből, én támogatnám azt az elképzelést, hogy ezen jelentés, ami a kiadói felelősséget illeti, hiszen ez nagyon fontos, a média szolgáltatók felelősségét és a program kérdését dinamikusan értelmezze, hogy vegye figyelembe a televíziós, rádiós sugárzást, a 24-es és 25-ös pontokat figyelembe véve az AVMS irányelvből, és nagyon sok érintett, például nagy amerikai multik már előnyre tettek szert, és Fontos, hogy európai szinten közösen tudjunk ezzel kapcsolatban álláspontot kialakítani, hiszen már így is lemaradtunk. Nagyon fontos, hogy tisztességes versenyfeltételeket lehessen kialakítani, ez nagyon fontos ezen a területen, és megfelelően dinamizálhassuk a területet egy olyan területen, ahol erre nagyon nagy szükség van. A többivel kapcsolatban pedig az ajánlásait nagymértékben követem, előadóasszony. Köszönöm szépen. Merci, Jean-Marie. Madame mm, Emma. Köszönöm, Jean-Marie. McLaughlin asszony. Thank you. Um, we've discussed... Köszönöm szépen. A szakbizottságunkban többször is megvitattuk, hogy milyen lehetőségeket kínál az internet főként az audiovizuális műsorszolgáltatások és a csatlakoztatott tévé területén van nagyon nagy előrelépés, és természetesen valamilyen módon fontos lépést tartanunk ezen fejleményekkel és fejlődéssel, hogy meglegyen a megfelelő jogi szabályozás és a technológiai fejlődéshez. Azt gondolom, hogy sok háztartásban ezzel az új csatlakoztatott tévé megoldással megoldódik a vita, hogy egy feloszthatjuk a képernyőt, hiszen megszűnik a vita arról, hogy mikor ki mit nézen, egyszerre nézhetünk mindent gyakorlatilag. De természetesen az is probléma, hogy jelen pillanatban csak kevesen férnek hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. Egy fontos jogi kérdés a reklámozás kérdése, a reklámok kérdése, ez az AVMS alá tartozik, és hogy az online televíziózás keretében ez hogyan történik. Azt gondolom, ez azonban jó lehetőség számunkra arra, hogy megnézzük, ho, merre fejlődik a dolog, milyen potenciállal rendelkezik, és hogy milyen szabályokat hozhatunk. Egy kicsit aggaszt, hogyha a csatlakoztatott TV-ről szóló jelentés így mértékben összefügg az AEVMS e irányelve, akkor lehet, hogy a részletek meghatározásában nem lesz olyan nagy a mozgásterünk. Trükkös a helyzet, nagyon nagyok a lehetőségek. A kérdés az lesz, hogy a szakbizottságban jelen pillanatban ezen a szinten mit tudunk mit tenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentést, a jelentéstevőnek és az áttekintést is. Úgy gondolom ez egy nagyon érdekes terület lesz, minden bizonyan lesz még eszmecsere erről. Úgy gondolom, hogy a csatlakoztatott TV kérdése, illetve ez a terület több lehetőséget kínál, mint most gondolnánk. Az egyes veszélyekkel, hozzáférésekkel semmi új nincs, ugye ezek már léteznek. A központi része ennek, hogy ezt most egy médiumra vezetik össze. Persze ez egy kényelmet jelent, és nagyobb választási lehetőséget jelent a felhasználó esetében. Elvéletileg egy további médiumot is fe, hozzá lehetne tenni a nyomtatott területekről a klasszikus TV újság, ahol meg lehet nézni, hogy mi, le, mi jön a tévében, és ezek a kiadók ezen gondolkodnak, hogy még ezt is bevonják. És itt is felvetődik a kérdés, hogy milyen a hozzáférés. Ez az, ami bennünket leginkább foglalkoztat, vagy kell, hogy foglalkoztasson szerintem. Hogy ítélem ezt meg felhasználóként? Ez a központi kérdés, hogy diszkrimináció nélkül megtaláljam a kínálatot, és a felhasználóban tudatosodjon, hogy egy ilyen platformon mozoghat, méghozzá úgy módon, hogy nem jelentkezik be előtte, és ezt nem lehet törvényesen eldönteni, a felhasználónak meg kell értenie, hogy van egyfajta szelektivitás. Vagyis a kérdés az, hogy létezik ez a névtelenített hozzáférés, ahol aztán ezekre már nincs szükség, ez egy olyan dolog, hogy a semlegességet hogyan tudjuk biztosítani az információkhoz való hozzáférés során. Ilyen értelemben tehát szerintem ez a központi kérdés. Hogyan tud hozzáférni a felhasználó bizonyos témákhoz, hogy túl, ne kelljen túlságosan szelektálnia, és hát a, a műsorszolgáltatók közötti verseny is fontos, itt meg kell nézni, hogy ne sérüljön, ne csorbuljon a verseny a műsorszolgáltatók között. Majd már most is így van, ez igaz, de ettől nem jobb a helyzet valójában. Vagyis látni kell, hogy új üzleti modelleknek is lehetőséget kell adni, hogy feltűnjenek itt. Köszönöm szépen, az Európai Bizottság jelen van, ha jól emlékszem. Lorena Boa Alonso, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagy lehetőséget jelent, nagyon jónak tartjuk, hogy erre sor kell, ez hasznos, amit hallottam, az nagyon érdekes. Látom, érezzük, hogy számos témát az előadó azonosított, ami fontos itt a vita során. Más kollégák is említették, és ön is említette, hogy az átalakulás, a konvergencia elején járunk, tehát a korai órákban járunk, hogy úgy mondjam, és itt a feladat az, hogy megnyissuk a vitát. Tudjuk, hogy nagyon gyors a fejlődés, éppen ezért korán elkezdjük megvitatni ezt a témát, és akkor meglátjuk az eredményt. Nem tudom, hogy részletesebb magyarázatot kérnek-e, egyenlőre ennyit szerettem volna. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy telítettünk a mai napra. Parancsolj, Petra. Én is röviden reagálok még. Nyilvánvaló, hogy a vita a következő hetekben elkísér bennünket, amíg, hogy úgy mondjam, egy végleges jelentést el tudunk fogadni. Nekem a cél mindig az volt, hogy az Európai Bizottság a zöld könyv előterjesztése után megkapja azt, hogy mi milyen irányba gondolkodunk parlamenti képviselőként. Nekem ez fontos azért, hogy mi is meghatározzuk a politikai irányt, hogy milyen irányba kell menni, milyen irányba gondolkodunk, és hogy az irányelveket adott esetben karcsúsítani kell, át kell alakítani, másrészt esetleg új szabályozásokra is szükség van, hogy a szabad hozzáférést biztosítsuk, és a verseny csorbulását megakadályozzuk, vagy a torzulását megakadályozzuk. Itt vannak az új szolgáltatók és a régi műsorszolgáltatók a kereskedelmi területen, ez egy fontos téma. Az ő viszonyukat meg kell vizsgálni. Határozott nyugodtan kész vagyok egy nagyobb prezentációt tartani még erről, mert sokan el se tudják képzelni, hogy ez a hibrid tévé hogyan működik. Lehet, hogy ez mindenki számára érdekes lehet, hogy egy kicsit jobban beleéljék magukat. Adott esetben igyekszem egy ilyet megszervezni, örülnék, hogyha sokan eljönnének, hogy ezt tényleg élőben és színesben lássák, hogy mit kínál a tévé szép új világa és adott esetben egy-egy ötlet is felmerülhet, hol kell még valamit megnézni, alakítani, és hol kell esetleg teljesen új szabályokat alkalmazni. Köszönöm Petra. Készül egy jelentés. Mikor? Februárra, ugye? Lesz egy tervezet. De úgy vélem, hogy mielőtt az megszületik, még beszélnünk kell erről, hogy erre mindenki ráhangolódjon, és akkor egyes javaslatokat már fel lehet vetni majd veled együtt. Ezzel a mai ülést lezárom, a koordinátorok ülése következik. Ne. Shut. Shut. Ja, ich weiß nicht, ich, auch nicht lang, ne. So, habe ich denn jetzt das Ding hier? Ich habe, glaube ich, nur zwei, drei. Fiev.